Bonjour euh, à tous. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést, a kedves elnökünk pillanatilag nem tud itt lenni. Idő, ö, szociális viharok miatt nem tudott eljönni, ugye a vasúti témáról van szó. Lehet, hogy túlszul ejtették. a napirendnek megfelelően folytatjuk le az ülésünket. Hogyha nincs ellenvetés a napirendel kapcsolatban, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a korábbi szakbizottsági ülés jegyzőkönyvét. Több koordinátor hiányzik. Jubjanában vannak. lehet, hogy délután vagy holnap már tudnak csatlakozni hozzánk, ezért nem lesz koordinátori ülés ma. Elvileg 11.30-kor befejezzük a délelőtti munkánkat, és 14.30-kor fogjuk elkezdeni a délutáni munkát. Rövid lesz ez a nap, de remélem hatékony. Ha egyetértenek vele, akkor megkezdjük a szavazást. Először is ellenőrizzük, hogy szavazóképesek vagyunk-e. Megnyitom a szavazást. Je note que M. Dalundé n'a úrnak nincs itt a kártyája, akkor majd ő készfelméssel szavaz. Lezárom a szavazást. A néppárt valami probléma van, de azért minden rendben van. Oui. Monsieur Dalunde, vous avez la parole. Dalunde úr, öné Köszönöm, elnök úr. A tapad el jelentése kapcsolatban a tartalmával nincs semmi problémám, de az a probléma, hogy tegnap nagyon későn kaptuk meg a szavazó listát, és a frakciónk így nem tudott megfelelő vitát lefolytatni erről. Ezért szeretném, hogyha korábban megkaphattuk volna, azért, hogy az eljárás megfelelő lehessen. Köszönöm. Jogos ez a jelzés. Ugye fontos, hogy a legalább 24 órával korábban meg kell, hogy tudják vitatni az szavazólistát. A titkárság jelzi, hogy itt olyan események történtek a bizottságban, ami miatt később tudtuk elkészíteni. Tapadel asszony, a szó. Tegnap kaptuk meg az összes frakció megkapta a szavazó listát, hogyha ö, probléma volt, az a titkárság hibája. A zöld frakcióval is egyeztetünk, azt mondták, hogy megkapták még tegnap délelőtt a szavazólistát. Nem tudom, hogy mi történt. Hogyha hiba történt, az nem az én hibám, mint előadó, hanem valószínűleg a titkárság szintjén történt valami. Tapadel asszony, senki nem hibáztatta önt senki nem, nem hibáztat önt egyáltalán. Akkor. Nem vettem én ezt személyes kritikának, csak tisztázni akartam, hogy a szavazólistát tegnap kiküldtük, és mindenki meg kellett volna, hogy kapja a listát. Akkor most szavazunk. Rendben. Első jelentés, amiről szavazunk. Gépjárművel kilométer számlálójának manipulálása, Ismail Ertug jelentése. Kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 47-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik. Ugyanaz a többséggel elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez az 51-es volt az előbb, most 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as um, részenként kell szavazni, ezt a szocialista frakció kérte. 88-as első rész mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Első rész. Lezárom a szavazást. Akkor az első részt elutasítottuk, akkor a második oka fogyott. A második rész oka fogyott. 91-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as okafogyott, 96-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es mellette nem, okafogyott, elnézést. 98-99-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as és 101-es pókafogyat. 103-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 104-es okafogyott, 106-os is, 107-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 102-es okafogyott, 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 112-113-as egyforma mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 115-ös okafogyott, 116-os, 117-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 118-as okafogyott, 119-es is, 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121-es okafogyott, 122-es mellette ez 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as ellene, mellette ellene az elnök 113-as mondott, de valójában 123-as, akkor újra kezdjük. 123-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es okafogyott, 10-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es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 24-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 28-as és 35-ös egyben mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as és 39-es egyben előadó módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást ez egy valós győzelem. 46 mellette egy ellene egy tartózkodás. Gratulálok! Most rátérünk a második és egyben utolsó szavazásra, Claudia Tapárdel asszony jelentésére a légi szolgáltatások közös szabályai témában. Na hát kezdjük el a második és utolsó szavazást. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hatos Első része. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek, jó? Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal, hárommal. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette ellene ezt ellenőrizni kell, körülbelül egyelően oszlattak meg a szavazatok, vagy talán elutasítottuk. Kettes kompromisszumról géppel szavazunk, lezárom a szavazást, igen, elutasítottuk a kompromisszumot. Így aztán az egyes módosítóról kell szavazni mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is géppel kell csinálnunk. Valószínűleg ugyanaz a többség, de nézzük. Lezárom, igen, 25-23 arányban vesztett az egyes módosító. Hatos második része. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy látom, hogy ugyanezzel a többséggel elutasítottuk. De nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Mi van, mi történik ott? Lezárom a szavazást, igen, 25-23 az arány megint. Elutasítottuk. A kettest visszavonták, 13-as módosító mellette, 13-as mellett készfeltartásra, mellette még mindig, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 8-as és 9-es megegyeznek, kettőről szavazunk egyszerre, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk őket, vagy ellenőrizzük, nézzük, nézzük, megnyitom a szavazást, lezárom, igen, majdnem ugyanazzal a többséggel elutasítottuk 10-es és 11-es, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk őket, 12-es, Cet amendement donc euh, tombe. Amendement numéro 15. 15-ösről kell csak szavaznunk, 12-esről nem. 15-ös mellette ellene elutasítottuk. 14-esről és 3-asról nem kell szavaznunk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de meg kell nézni. Géppel is kérem, szavazzanak a kettesről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a szokásos többséggel. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. De most már akkor ezt is ellenőrizzük. Ötösről géppel. A néppárt Nagy gondok vannak? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nous allons procéder pardon, au vote final de ce rapport. Most a jelentés záró szavazása következik. Géppel megnyitom a szavazást. Záró szavazás. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosított jelentést 25-22 arányban. Egy tartózkodás mellett szoros volt az egész, és az is maradt. Az előadó asszony kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát nehéz dosszié ez, bonyolultak voltak a tárgyalások a bizottsággal is. Igyekeztem nyitott lenni a bizottsággal szemben is, az USA-val kapcsolatos problémák megoldására törekedtünk, de kezdetől fogva Hallják, értik a tolmácsolást? Működik. Na, tehát ez egy nagyon nehéz dosszié volt, igyekeztem korrektül eljárni, sokszor egyeztettem a bizottsággal, az USA vonatkozású utasjogi problémák megoldása érdekében, meg a munkavállalók jogainak védelme érdekében. Ugye az 1800 számú szabály módosításáról van szó, az árnyék előadókkal együttműködtem, és noha a néppárttal sok tekintetben megegyeztünk, kompromisszumot kötöttünk, most a kollégák mégsem úgy szavaztak, mint ahogy ezt mondták. Még ezt az e-mailes és is tudom bizonyítani, hogy a néppárt az utolsó pillanatig más véleményt képviselt, vissza is vontam módosítókat, amelyeket ők kértek a kompromisszum érdekében, és most meg kiszavaztak a kompromisszumból. Ez egy trükközés, ez nem fair eljárás volt a részükről, mert sok mindent azért vontam vissza, hogy meglegyen a kompromisszum. Úgyhogy én azt kérem, hogy ez alapján ne adjunk mandátumot a tanácsra való tárgyaláshoz senkinek, mert kis ö, többséggel és ráadásul hát ö, unfair viselkedés eredményeképpen jött ki az, ami kijött a szavazás során. Köszönöm szépen, előadóasszony! Akkor ezzel a szavazási résznek vége van és rátérünk az érdemi napirendi pontokra, köztük a tagállamok közötti vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályokra. Két perc szünetet kérnek? Ám legyen, hogy legyen idő kimenni, bejönni, de az előadónak fogom megadni a szót azonnal. Szépen commence. Ah oui. Mais Madame Foster voudrait ah. faire un point sur l'ordre. Vous voulez donner la parole à Monsieur, Madame Foster Oui, oui, Madame Foster. Est-ce qu'on laisse sortir Foster asszony, ügyrendi kérdésem lenne a fordításban. Én azt kaptam, hogy, hogy a tanács ö, mandátum tekintetében az hangzott el, hogy nem kapunk mandátumot, az előadó egy bizonyos számot említett. Szeretném, ha tisztáznánk, hogy ha hogy van ilyen szabály, hogy, hogy ha 26-23 az arány, akkor nem lehet három oldalú egyeztetést kezdeni? Valaki megmagyarázná ezt nekem? Nem értem, hogy miért kéne megvonni tőlünk a tárgyalási mandátumot? Azért, mert szűk többséggel szövegtük el, fogadtuk el ezt a szöveget. Az elnök úr erről nem mondott semmit, szerintem erről szavazni kéne, én szabály nincs. Ha a többség háromoldal egyeztetést akar, még ha csak három szavazattal is, akkor háromoldal egyeztetés lesz, nem? Erre valóban nincsen szabály, mondja az elnök, hogy mikor lehet megadni a mandátumot, és nem függ a mandátum megadása a jelentés megszavazásától, akár ellenkező eredmény is lehetett volna a szavazáskor, ettől még a mandátum megadható, vagy nem adható meg. Csak ez az előadó véleménye volt, hogy szerinte nem volt teljesen fair az eljárás, és ezt a koordinátoroknak kéne megbeszélni, egymással. Itt most egy véleménykülönbség van, de arra szabály valóban nem vonatkozik, hogy a szavazás eredményétől kéne függővé tenni a mandátum megadását. Na, hát azért mondom, jelenleg nem azon múlik a dolog, hogy a koordinátorok itt vannak-e vagy sem mi itt a bizottságban eldönthetjük koordinátorok nélkül is. Értem én az előadó frusztrációját, de ettől függetlenül az itt jelenlevő többség nem szavazta meg a jelentést, és ha, ha ebből most automatikusan plenárisra megy tovább a dolog, a többség ugyanez marad. Ez csak időpazarlás, a legjobb módszer az lenne, hogyha elkezdenénk a háromoldalú egyeztetéseket, ahol még az előadó mindig ott lesz, és a sorrend így logikusabb, bár ezt az elnök dönti el, vagy mi közösen, de az, hogy most mi ezt a jelentést nem szavaztuk meg, ez, ez emiatt nem szabadna a mandátumunkat, a tárgyalási mandátumunkat megvonni. un petit problème quand même. Euh... Van itt egy bökkenő. Foster asszony, Az itt a gond, hogy egyesek már kimentek a teremből. És nem vagyok biztos abban, hogyha most újra szavaznánk, akkor az ugyanaz a többséget hozná, mint az előbb. Önmagunkkal kerülhetünk ellentmondásba. Tehát akkor is, hogyha a mandátumról vita van, ezt jó lenne a legközelebbi bizottsági ülésre halasztani az erről dönt, való döntést, hogy addig mindenki elgondolja, ott legyen, ne legyen ilyen adhok véletlenszerű döntésünk, kimentek lényeges szereplői az ügynek, és ez így nem lenne velük szemben fel. Tehát szerintem annyira gyorsan azért nem kell eljárnunk, hogy itt most fontos szereplők háta mögött döntsünk valamiről. Lényegében szerintem az megvan, hogy a bizottság abszolút többsége támogatja a háromoldalú egyeztetéseket, de erről a formális döntést hozzuk meg később. legyünk körültekintőek és nyugodtak. Tessék! Szerintem nem történt semmi hiba. Foster asszony téved. A 69-es C pont kimondja, hogy a szakbizottság dönthet úgy, hogy. Nem kell döntenie úgy, hogy. Elnézést, nyugalom. Attendez une minute. Il n'y a pas de problème de droit. Hein? Je pense qu'on est d'accord là. Igen, azt hiszem, hogy a lényeg tekintetében egyetértünk, az eljárás tekintetében. Az a kérdés, hogy ezt eh, a szavazást elhalasztjuk, vagy sem. És hogy ez a mandátum megadását eh, megváltoztatja, vagy sem, az a kérdés. Szerintem, ha most szavaznánk, az nem lenne fair azokkal szemben, akik kimentek, és így nem lehet egy mandátumról dönteni. A két dolgot külön kell választani, van a jelentés, egy történet, és a mandátum megadása meg majd ö, ö, egy új szavazás tárgyát képezi, de ez legyen a következő bizottsági ülésünkön, mondom én. Krámer úr. mondott az elején, az nem elfogadható. Hogyha ilyen röviden kell döntenünk a szavazásra, akkor nem tudjuk megbeszélni a frakcióban. Ez egy kis frakcióban is igaz, a frakcióban is e, még inkább igaz ez. Különböző szavazásokat e, e, még tisztázni kellett volna. Meglepődtem én is azon, hogy néhány dolog eldőlt. Jobb lett volna, hogyha ezt e, elhalasztottuk volna, hogy a Lalonda kollega ezt követelte. Azt kérném, hogy a jövőben az ilyenfajta szavazásokat ne folytassuk le, hiszen hogyha csak a szavazás előtt röviden kapjuk meg a szavazó listát, akkor nem tudunk erről beszélni a frakcióban, és szerintem nem is vett ebben a megbeszélésben minden frakció részt, és ez nem lehetséges. Euh, monsieur Kramer, j'ai écouté... Kramer úr, meghallgattam Darlandé urat, meghallgattam az előadó válaszát, és senki nem kérte ebben a teremben, hogy halasszuk el a szavazást, Úgyhogy e tekintetben és ilyen feltételek között az alapokat kell követni. Delande úr megjegyzését meghallgattam, az indokolt volt, meghallgattam az előadónak a válaszát. Senki nem mondta azt, senki nem kérte azt, hogy halasszuk el a szavazást, és ezért szavaztunk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez rendben volt, bár voltak nehézségek Delande úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a tanulság következő mindenből. Amikor a jelentéstevő azt javasolta, hogy ne szavazzunk a tárgyalásokról, akkor az ő javaslata, javaslatáról kellett volna szavaznunk. Ez nem történt meg, és én értem az ő magyarázatát, egyet értek ezzel. Számos kollega már elment más kötelezettségek miatt. Úgy gondolom, hogy e, emiatt a következő alkalommal vissza kell majd erre térni. Na, je crois que quand il... Úgy gondolom, hogy amikor egy ilyen probléma volt, vagy van, akkor e, ki kell, hogy mondjuk, hogy egy kicsit e, különleges volt a helyzet, ugye a szavazás után sokan elhagyták a termet, ezért nem tudjuk ugyanúgy folytatni az ülést. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem okoz semmi problémát, hogyha egy gondolkodási időről döntünk. Ez nem fogja a szavazás politikai jellegét megváltoztatni, mindenkinek megadja a lehetőségét, hogy kicsit a rápihenjen, és egyébként úgy gondolom, hogy a szavazást mindenki elfogadta, normál körülmények között lefolytattuk. A előadó elmagyarázta, hogy a mandátummal kapcsolatban mi a véleménye, és megértem Foster asszony megjegyzését, de amikor már félig kiürült a terem, akkor már nem tudunk szavazni. Ez teljesen jogos volt az ön ellenvetése. Mindezt természetesen regisztráltuk. És most azt javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra. Ájutó asszony jelentése, Tagállama közötti bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok. 5 perce van Ájutó asszonynak, hogy mutassa be az jelentését és ennek a politikai vonzatait. Ájutó asszony, önél szó. Köszönöm, üdvözlöm elnök úr. Kedves kollégák, egy kicsit talán érdemes várni, várjuk meg, hogy aki el akar menni, az elhagyja a termet. Én követem ezzel kapcsolatos ugye kombinált hajtás vonatkozó irányjel felülvizsgálatát. Sok találkozót szerveztem azért, hogy mindenkinek a pozícióját figyelembe vegyem. Egyrészt a vállalkozókét, az ágazatban dolgozókét, illetve a nemzeti érdekeket és az állampolgári igényeket is próbálom figyelembe venni. A szöveget, az első javaslat szerinti szöveget kiegészítettem a bizottságban hallottaknak megfelelően azért, hogy pontosabban meghatározzunk bizonyos aspektusokat, illetve további intézkedéseket is javaslok azért, hogy Európában a kombinált eh, fuvarozást támogassuk. Az első javaslatom pontosan a definíció pontosabb megkülönböztetést kívánok tenni a vezető által kísért és vezető által nem kísért járművek között. Aztán azért, hogy az irányelv hatájába bekerüljenek a 44 tonnás pótkocsis is, javasoltam, hogy a súlyokra, méretekre vonatkozó aspektusban változtassuk az irányelvet. Aztán a, száraz, a közúti szállítással kapcsolatban a bizottság 150 km-es távolságot, vagy alternatívaként 20%-ot javasol. Úgy gondolom pontosítani kell azt, hogy a leg, meg kell pontosan határozni a legközelebbi és megfelelő átrakóbázist. Továbbá pontosítani kell azokat a kombinált fuvarozási módokat is, amelyek Európán kívül indulnak. Ebben az értelemben csak azok a szakaszok, amelyek megfelelnek az Európai Unió belüli feltételeknek, tehát az Európai Uniós feltételeknek, csak ezek a szállításokat vehetjük itt figyelembe. Azért, hogy ösztönözzük a kombinált fuvarozást, a vegyes fuvarozást, néhány lehetőség rendelkezésünkre áll befektetések támogatással, adótámogatás és mentességek a szektor számára. Szükség van beruházásokra, mert az egész európai területen az infrastruktúra az nem egyenletesen oszlik el. Egyrészt növelni kell a terminálok számát, másrészt javítani kell a hozzáférést is. Tudom, hogy nem minden költséget tudnak a tagállamok vállalni. Ugyanakkor a tagállamoktól azt, várjuk, hogy hozzanak intézkedéseket az infrastruktúrák megerősítése érdekében, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy az euromatricás irányel felülvizsgálatával pontosan azért lesz plusz bevétel a tagállamoknak, hogy az alternatív fenntartható fuvarozási módokat, szállítási módokat támogassák. További támogatási lehetőség lenne, hogyha a állami támogatások esetében rugalmasabb szabályokat tudnánk alkalmazni, például a 35%-os beruházási szabály esetén. Plusz lehetőség lenne a eszközök, a vegyes fuvarozást alkalmazó eszközök esetén az alacsonyabb díjfizetés, és ezeket a bevételeket egyébként fejlesztésre lehetne használni. Aztán a kiküldetés és a kabotás a két másik téma. A kabotás mindenképpen ösztönzi a vegyes fuvarozás történő áttérést. De pontosítani kell a definíciót azért, hogy ne lehessen visszaélni a szabályokkal, és így törvénytelen illegális kabotás műveleteket végezzenek. A kiküldetés szempontjából természetesen támogatom azt, hogy a vezetők szociális jogainak a védelme a legfontosabb. A digitalizás a következő téma. Remélem, hogy hamarosan egy olyan helyzetet tudunk elérni, amikor már papíralapú dokumentumokra nem is lesz szükség, és így csökkenteni lehet a bürokráciát, és meg lehet könnyíteni az ellenőrzést és a nyomokkövetést. Az államoknak el kell fogadniuk olyan dokumentumokat, amelyeket elektronikus formában nyújtanak be. A végső cél az, hogy a javaslatban az összes igény szerepeljen az érdekelt felek részéről, megvédjük, tartsuk tisztelendben mindenkinek a jogait, ugyanakkor ösztönözzük valóban ezt a szektort, és a szektor fejlődhessen. Köszönöm. Köszönöm, Ájtó asszony. Most meghallgatjuk az árnyék előadókat. mit asszony a néppárt nevében. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A jelentés készítőjének szeretnék gratulálni a viszonylagosan kiegyensúlyozott megközelítéshez, bár szeretném elmondani azt, hogy mi azért néhány módosítót be fogunk nyújtani. Alapvetően egy nagy problémáról beszélünk, egy nagyon jó célról beszélünk. Ambiciózus ez a cél, mert az intermodális közlekedési láncok nagyon bonyolultak és drágák is és költségesek, és a Compact Transport irányelv ből fakadóan szükség van ezekre az intermodális szállítási formákra, ezek 25%-kal azonban drágábbak, gyakran kell várni a terminálokra, ezek nem mindig elérhetőek. Ezek a kapacitási szűk keresztmetszetek, illetve a nem megfelelő eljutási utak a szállítás áthelyezését nem teszik lehetővé, csak mellékesen jegyzem meg, hogy eh, itt rámutatnék a eh, Brenneri eh, szorosnál lévő csatornára is. Összességében tehát hiányzik az infrastruktúra, ez probléma, és magasak az árak is. Hogyha a céljainkat szeretnénk elérni, akkor nagyon keményen be kell a piacba, és itt kezdődik a gond. A közúton már most is óriási a verseny, a sineken a tíz évvel ezelőtti liberalizációhoz képest még mindig kevés a verseny. A... Láthattunk bizonyos eseteket Európában, hogy mennyire abszurd az, hogy bizonyos utakat nem lehet tehát választani Franciaországban, mert túlságosan kevés mozdonyvezető volt, aki franciául tudott volna. Az Eurovignetta, a kabotás irányelv, a, a közúti szállítást átállítani a sineken történő szállításra. Nos, itt arra kell törekedni, hogy a sinek minőség a közöttőivel legyen egyforma. Gyakran mutatunk Amerikára, ahol a kombinált szállítás jól működik. Európában sokkal kedvezőbb versenyre van szükség, hogy versenyképesek maradjunk, és mi mindent támogatunk, amely a sinem történő szállítást versenyképesebbé teszi. Mert nem hiszem, hogy akkor lesz jobb a sínen történő szállítás, hogyha drágábbá tesszük a közúti szállítást, erről még beszélnünk kell. Szerintem a jelentés jó irányba halad, de ismételten figyelmeztetek arra, hogy eh, az eh, útról a sínre történő szállítás eh, áthelyezése nehezen megy. Hogyha a kombinált szállítás a végfelhasználó számára drágább és bonyolultabb a szállító számára, akkor szerintem nem lesz igazi ö, váltás. Az Eurostat esetében nem láttam semmilyen adatot a kombinált szállítással kapcsolatban. A digitalizációt folytatni kell, egységes ö, magyarázatra, egységes értelmezés és egységes végrehajtásra van szükség az Európai Unióban. Lehet, hogy kisebb helyeken lehetne vonzóba tenni a kombinált szállítást, és támogatjuk ebben az esetben a jelentéstevő javaslatait. Pour le parti SED, Madame De Demonté asszony, a Frakció nevében önél szó. Köszönöm. Innanzitutto un ringraziamento alla relatrice. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Daniela Ayuto kollégának. Nagyon fontos szektorral kapcsolatos munkát végzett, vegyes árufuvarozásról van szó. A cél az, hogy javítsuk a hatékonyságot, és további ösztönzést adjunk egy olyan fuvarozáshoz, amely valóban intermodális. Javítani kell a logisztikát, el kell terelni az árukat a közútról, de eh, mindezt úgy kell tenni, hogy ne ö, alakítsunk ki torlódást. Az balesetek az egyik legfontosabb ok, és az akusztikus zaj terhelés is nagyon fontos kérdés ebben a témában, és ezért kell ösztönöznünk a kombinált a vegyes árufuvarozást a célok eléréséhez meg kell változtatni az irányelvnek a címét is, mert ponton is, pontosításra van szükség így a tagállamok értelmezése miatt is vegyes árufogarozásról van szó, és bele kell venni ebbe a szabályba azt is, amikor harmadik országból indulnak ezek az útvonalak. Ugyanakkor nem értek egyet a 150 kilométeres, illetve 20%-os korláttal. Véleményem szerint ez értelmezési problémákat is okozhat, és véleménykülönbséghez is vezethet a közúti fuvarozás tekintetében. Ezért talán jobb lenne másfajta kritériumot bevezetni, egyeteműben meghatározott kritériumot bevezetni, például ezt a korlátot egy nagyobb mértékben, például 250 kilométerben meghatározva, de tényleges kilométerként, tehát a tényleges közúti szakaszra vonatkozna ez. Továbbá a digitalizálást ellenőrizni és fokozni kell az adattovábbítás esetén interoperabilis eszközökkel kell továbbítani az adatokat. A gazdasági ösztönzés tekintetében úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a tényleges igényeket a tagállamok részéről. Köszönöm. Köszönöm, Dante Asszony Szvatowski úr, az ECR részéről öné a szó. Panie Przewodniczący, Chciałbym w imieniu naszej grupy podziękować pani poseł Ajuto za Szeretnék köszönetet mondani a frakcióm nevemben Ajuto asszonynak. Sok esetben egyetértünk vele. Nagyon uh, jónak tartjuk ezt. Egyetértünk azzal, hogy a kombinált szállítás esetében három dologra kell koncentrálni. A precíziá, pontosítani kell a különböző fogalmakat, gondolni kell az infrastruktúra, és nagyon fontos a digitalizáció az elvezési folyamatok tekintetében. A szociális eh, követelmények nehézséget okozhatnak abban, hogy tovább fejleszünk a szállítási hálózatunkat ennek kapcsán nagyon fontos eh, a közötti közlekedésre gondolni. Óriási bürokráciát jelenthet eh, az ellenőrzés, amely további költségeket eredményezhet. Ez nem lehet az európai szolgáltatások piac modellje, és ezért azt hangsúlyozom, hogy a mi véleményünk szerint a, az, hogy a számunkra nem elfogadható eh, az, amit javasoltak a költözésben lévőkkel eh, kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy egy kevésbé korlátozó megoldást kell találnunk, és egy olyat, amely sokkal eh, barátságosabb a szállító cégek számára. Köszönöm, Bilbao asszony. De frakció nevében. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértünk a előadó által elmondottakkal, a jelentéstervezettel, és egyetértünk azzal, hogy pontosítani kell a definíciókat, illetve az esetleges mentesítéseket. Az első felszólások alapján úgy tűnik, hogy az egyes tagállamok másképp értelmezik, nem egyformán értelmezik a vegyes áruforrazást, és ezt pontosítani kell. Egyetértünk azzal is, hogy meg kell erősíteni a digitalizációt, a rendszerben. Elektronikus mechanizmusokat kell használni, egyszerűsíteni kell az administratív eljárásokat, csökkenteni kell a bürokratikus terhet, és főleg több átláthatóságot kell biztosítani a vegyes árufuvarozási szektor munkája tekintetében. Azzal is egyetértünk, hogy befektetéseket kell ösztönözni. Továbbá azzal is egyetértünk, hogy több információra van szükség az infrastruktúrális támogatások tekintetében. A szektor részéről hall, hallunk olyat is, legalábbis bizonyos országokban, hogy a magánbefektetések, amelyeket a parlament szintén ösztönözni kíván, párhuzamos infrastruktúra kialakításhoz vezet sokszor az állami infrastruktúrákhoz képest. Ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, hiszen nem szabad olyan infrastruktúrákat támogatni, amire, ami nem lesz aztán kihasználva megfelelően. A kabotás és a vezetők, a sofőrök kiküldetésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy különösen oda kell figyelnünk a közúti csomagra, amiről most tárgyalunk. És meg kell nézni, hogy ott a definíció hogy fog alakulni, illetve a kabodás definíciója és meghatározása hogy fog alakulni, ugyanez igaz a kiküldetése is. Itt párhuzamosan halad a két munka, ezért meg kell oldanunk azt, hogy a e tekintetben is tükröz egymást a két szöveg. Azzal is egyetértünk, hogy a tagállamoknak több információt kéne, hogy adjanak. Nincsen megfelelő adatbázisunk, nem ismerik pontosan a helyzetet, milyen a szektornak a helyzete, milyen előrelépések történtek az utóbbi években, és az ellenőrzést fokozni kell az ösztönzőkkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy itt óvatosan kell eljárnunk amikor meg lesz a pontos definíciója az említett kérdéseknek, akkor nagyon fontos, hogy a már elfogadott eszközökkel ösztönözzük a vegyes áruforrazást. több projekt van már folyamatban az egyes tagállamokban. Még egyszer hangsúlyoznunk kell az, hogy legyen koherencia a végrehajtás során, a határidők betartása tekintetében, például a TNT bizonyos országokban nem olyan ritmusban halad előre, mint amiről megállapodtunk itt a parlamentben. A vegyes árufóvarozás nem fog megfelelően működni és alakulni, hogyha nem várjuk el azt, hogy a többi közúti és egyéb fuvarozási aspektus tekintetében is megtörténjen a már elfogadott jogszabályok végrehajtása. Ilyen értelemben fogunk benyújtani módosítóindítványokat, azért, hogy megpróbáljuk még jobbá tenni a jelentést. Biztos vagyok abban, hogy támaszkodni fogunk tudni a asszony munkájára, mint ahogy ez már a múltban is mindig így működött. Köszönöm, Bilba asszony, a zöldek nevében Deronda úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Ayuto jelentéstevőnek. Nagyon sok pozitív elemet tartalmaz ez a dokumentum. Azonban tovább is szeretnénk tisztázni azt, hogy legyen rugalmasság az expost elnézések kapcsán. Azzal sem értünk egyet, hogy itt a kabotás szabályba beleavatkozzanak. Harmadik szempontból nagyon fontos, hogy a közútról máshova helyeződjön a szállítás. Szeretnénk, hogyha a belvízi hajóutakat jobban integrálnák ebben a szövegben. Köszönöm, elnök úr. Mikrofon nélkül. Ganz Vandelasszony. Wir haben es ja schon besprochen. Köszönöm szépen. Már beszéltünk arról, hogy ennek a, a témának az a célja, hogy a közútról más helyekre helyezzük át a szállítást, hogy környezetbarátabb legyen ez. Ebben a javaslatban én azt látom, hogy nem igazán egyértelmű az, hogy által továbbá jobban kellene támogatni a kombinált szállítást. Pont ellenkezőleg van egy nagy vonalú liberalizáció a közúti szállítás területén, és a közút még vonzóbb van, pedig ez nem lehetne. Néhány módosítót még be kell nyújtanunk, már beszéltünk a 20%-ról, a teljes útvonal esetében. Szeretném megemlíteni azt, hogy pontosan a szociális rendelkezések és a bérezési előírások nagyon fontos szerepet játszanak a munkaadóknak, a munkavállalóknak, és a mobilitási, mobilitási csomagban is beszéltük már erről. Úgy gondolom, hogy itt a vezetési, az a pihenődöket is be lehessen tartatni, és a kabotás eh, szabályait is itt alkalmazni kell, erről beszélni kell, nem szabad semmilyen fajta kivételt engedélyezni. Köszönöm. Hogyha más nem kér szót, akkor a bizottsághoz fordulok, Szent Szentamánto úr a közlekedési főigazgatóság részéről lenni a szó. Thank you. Thank you, Chair, for this possibility to comment köszönöm szépen, hogy megszületett ez a jelentés, ezt üdvözöljük. A, a legtöbb módosító, amit a jelentéstevő javasolt, az abban az irányba halad, hogy tovább egyértelműsítsük, hogy erősítsük a bizottság javaslatának rendelkezéseit. A cél az az, hogy a kombinált szállítást elősegítsük, hogy a tagállamok erősítsék a támogatásukat ennek irányába, és hogy egyszerűsítsük azokat a szabályokat, eh, amelyeket végre kell hajtani, és hogy végre el lehessen kerülni a visszaéléseket. Ebben a szellemben üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek fenntartják a definíciót, és eh, a lehetőséget kínálnak a legelérhető, legközelebb elérhető vasúti terminál használatát. Ezek az aspektusok a terminálok esetében nagyon fontosak, mert így nagyon szigorú lesz a definíció, mert egy nagyon szigorú definíció a közúttal kapcsolatban pontosan ellentétes hatást válthatna ki, és visszakerülne a szállítás a közútra, és nem pedig a kombinált szállítás erősödne. Üdvözöljük azt is, hogy erősítik a rendelkezéseket a digitalizációval kapcsolatban. Úgy véljük, hogy ez nagy segítséget jelent abban, hogy el lehessen kerülni a visszaéléseket, és valóban biztosan lehet azt, hogy a művelet valóban egy kombinált szállítás legyen, és nem pedig kiskapuként alkalmazzák, mint ahogy azt említették is. Végezetül pedig üdvözöljük azt a javaslatot, hogy legyen egy plusz jelentési kötelezettség a tagállamok számára, és legyen egy, legalább egy kötelező érvényű intézkedés, az nagyon fontos szerintünk azért, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy támogassák a kombinált szállítást. Voltak olyan aspektus, olyan módosítóknak, amelyek a bizottsági javaslatban nem fordultak elő, például az állami támogatás, ezeket feljegyezzük, ezeket a javaslatokat. Ami a szociális szabályokat illeti, persze ezek is vonatkoznak a kombinált szállításra, úgy véljük, hogy fontos fenntartani a szimetriát azon szabályok között, amelyek vonatkoznak a nemzetközi kombinált szállításra, illetve a nemzetközi közúti szállításra, hiszen ezek olyan fajta műveletek, amelyek közvetlenül egymással versenyeznek. Összességében, tehát köszönöm ezt a javaslatot és a módosítókat. Köszönöm a bizottság hozzászólását. Eljött a asszony, jön a szó. Megköszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket, a mostanáig elvégzett munkámmal kapcsolatban. Röviden szeretnék reagálni néhány megjegyzésre. Ellenőrzés, expost ellenőrzés. Az expost ellenőrzés az nem jelent kikapcsolódott az előadó mikrofonja. Elnézést. Akkor semmit nem hallottatok, vagy nem hallottak, akkor újra kezdem. Az exposz ellenőrzésekkel kapcsolatban nem plusz ellenőrzésről van szó, hanem egyszerűen azt ismertük fel, hogy bizonyos dokumentumokat utólag is el lehet készíteni a fuvarozás lezárása után, ez kényelmesebb, praktikusabb, és így próbáljuk csökkenteni azt a bürokratikus súlyt, amit a maga vegyes árufuvarozás jelent. Aztán az a félelem, hogy itt a közút liberalizációjára van szó, nem, hát pontosan ellenkezőleg azon dolgozunk, hogy a lehető leginkább a vasútra átereljük az árukat, és ennek a tervnek a keretei között mi azt várjuk, hogy ez megvalósuljon, ez az átállás, és emiatt lehetővé tesszük azt, hogy az utolsó szakaszon a vegyes árufuvarozásban közúti fuvarozás történjen, azért, hogy ösztönözzük azt, hogy a vegyes áruforrózást lehessen választani. Hogyha a vegyes áruforrózást nem ösztönözzük, akkor ma az áru közúton, kizárólag közúton halad, mert sokkal megfelelőbb, sokkal egyszerűbb, olcsóbb. Vannak ilyen félelmek, de mindent meg kell tennünk azért, hogy a vállalkozások a vegyes áruforrózást válasszák. Egyébként pedig várom azt, hogy a módosítókat megkapjam, elolvashassam, és együtt fogunk dolgozni azon, hogy a lehető leggazdagabb szöveget állítsuk össze, azért, hogy ez az újfajta fuvarozási mód megfelelő ösztönzést kapjon. Köszönöm. Köszönöm, Ájutó asszony. Ezzel lezárjuk a vitát. Módosítók benyújtásának a határideje május 16-a. 12 óra, május 16-12 óra, módosítók benyújtásának a határideje, szakbizottságban szavazás júni, június 10-én pont időben vagyunk, át tudunk térni a következő napi rendi pontra. Vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei a korábbi rendelt átdolgozása. Már is átadom a szót Liberacki úrnak, aki az előadó. Ott van. Boguslav. Önél a szó. President Dominik. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Mindössze 190 oldalas ez a dokumentum. 650 módosítót nyújtottak be hozzá csupán, és sikerült összegyűjteni az árnyék előadókkal közösen a közös fő témákat, vita témákat. 20 különböző ülésen, ebéd, munkaebéd során, egyéni vagy csoportos egyeztetések során, és így tovább. Ezek után a következőt látom. Ennek a rendeletnek nagy a láthatósága, és több milliárd embert érint közvetlenül ez a dokumentum. És ha kiegyensúlyozott megközelítést akarunk alkalmazni, akkor a szolgáltatások minőségét kell garantálnunk, a szolgáltatók kötelezettségeit kell definiálnunk, és persze a szolgáltatások nyújtásának kereteit kell megőriznünk, megteremtenünk intézkedésekkel, szabályozásokkal, hogy a vasúti társaságok hatékonyan tudjanak működni, és a személygépkocsik közlekedése biztonságos legyen. Úgyhogy ez egy nagyon átfogó téma, de a legfontosabb koncepció benne a védelem, a személyek védelme, vagy legalábbis hogy úgy, hogy közben a vállalkozásokat sem nyomorítjuk meg. Voltak, akiknek a szolgáltatások nyújtása, az infrastruktúra fejlesztés volt a fő prioritása, és vannak, akik a piaci konszolidációt tekintik a legfontosabbnak, illetve a fogyatékkal élők hozzáférését. Ezek egyenként is nagyon fontos, valid kérdések, és örülök annak, hogy végül is ugye megvolt az együttműködés a főszereplők között, az árnyék előadók, az előadó között, a, a bizottság egyéb érdeklődő tagjai között, és úgy érzem, hogy ez a hatékony együttműködés megmarad a következő közeljövőben is. A kompromisszumokat mindenki továbbra is vállalja, és ha ez így lesz, akkor egy kiegyensúlyozott rendelet jön létre, amely a vasúti utasok helyzetét javítja, talán a vasút arányát is növeli a közlekedési szolgáltatások mixében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, Bohuszláv. Most a különböző árnyék előadókat kérdezem, Hezsiri urat, a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és a bevezetőt is. Valóban eh, sokakat foglalkoztat ez a téma, és nagy eh, szenvedéllyel vitte az előadó is ezt a témát, nem véletlenül. Próbálunk egy jó rendeletet alkotni. Ez a több mint 600 módosító, ez összesen több szöveget tartalmaz, mint az egész mobilitási csomag ö, együttvéve. Tehát ö, itt a történelmi szereplők, piaci szereplők ö, és az új belépők érdeket jelent az, hogy megerősítsük a szabályokat. Ö, ígéretes ez a folyamat, az előadó is kifejtette ezt, sok kompromisszum született, amelyek a közös ambíciókat tükrözik ezen a fontos területen. Számomra négy pont a legfontosabb, ezeket a módosítóim persze lefedik meg akarjuk erősíteni a vasúthoz való hozzáférést a fogyatékkal élőknek, és ha gyors akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy a módosítók többsége derogáció nélkül 2019-től bevezetni az új szabályokat, és az rendeletet egységesen alkalmazni a regionális és országos vasút hálózatokra és mintegy 90%-ának, az utasok 90%-ának ez egy jó hír. Ugye 80 millió ember közlekedik rendszeresen vonattal, és ezért ez egy komoly politikai kérdés. Belgiumban, Dániában már történtek olyan intézkedések, amelyek a köz, tömegközlekedés ugyanilyen irányba terelnék. Az egyes vonalak használatától függ, függvényében a vasúti társaságoknak mindent meg kell tenni ambiciózusabb módon, mint eddig a hozzáférhetőség garantálására. Nagyon sok módosító kéri azt, hogy a késéseket jobban kompenzálják. 30 percről szól a vita, hogy a fölötti késéseket fizessék ki a vasúttársaságok. Sok vizsgálat történt a e tekintetben a késés hosszától függően 25%-tól kezdődően lehetne visszatéríteni a jegyek árát, a 30 perc fölötti késések fölött pedig súlyos büntetéseket kéne fizetetni. Ez az utasjogokat jelentősen javultaná. Negyed sorban egységes menetjegyrendszert szeretnénk bevezetni, és vannak, akik azt javasolják, hogy legyen ez előre kötelezően megváltandó, vannak, akik ezt teljesen ellenzik. Az én meggyőződésem az, hogy ha akarjuk növelni a vasúttal szembeni bizalmat, akkor az integrált jegy, az egy automatikusabban használható jegy úgy kell, hogy bevezetésre kerüljön, hogy közben a szolgáltatókat ne büntesse a rendszer, felelőssé tegye, és a utas pedig ö, biztos lehessen abban, hogy az átszállást az egységes egy egyben garantálja is, ha pedig mégsem, akkor így történik, akkor kapjon kompenzációt. A néppárt sok kompromisszumot aláírt, és továbbra is ambíciózus módon állunk a kérdéshez hozzá. Köszönöm szépen a bizottság valamelyik tagjának, az előadónak, az árnyék előadóknak, akik együttműködtek velem ebben. Köszönjük mi is. Paliba úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszöntem, köszönöm az előadónak ezt az értelmes, racionális megközelítést. Elsősorban ugye itt a, az utasok jogaira koncentrált, ő is. Ugyanakkor nem akar túl sok szabályt és terhet róni a vasúti társaságok nyakába sem. Tudom, hogy a kompromisszumokban sok módosítót már bevettek, annak pedig külön örülök, hogy megmarad az a kitűzött határidő, ami a végrehajtást 2024-ig írja elő. a bizottság 2026-ot jelölt volna meg, a 22 túl korai lenne, a 26 túl lassú, a 24 szerintem jó kompromisszum, a 2024-es cél év, és a term természeti terroru az eventuálne az külső okokból kialakuló, vagy terrorcselekmények, sztrájkok miatt kialakuló késések, vagy járatkimaradások eseteit pedig megfelelő garanciákkal kell szabályozni. A force majeure definíciójának szűk értelmezésre, a természeti katasztrófákra számomra nem elfogadható. Az egységes menetjegy gondolatával egyébként meg egyetértek. De definiálni kell azokat a mechanizmusokat, eljárásokat, amelyek ennek bevezetéséhez szükségesek. Tehát, hogy például a felelősség, a kölcsönös felelősség a, a szolgáltatók között szigorúan le legyen szabályozva, mert korábban ugye külön vettük a társaságoknál a különböző jegyeket, ott világos volt, hogy ki a felelős egy átszállás elmulasztásáért vagy késésért, de egy ilyen komplex rendszerben egymásra mutogatás történik, hogyha nem szigorúan szabályozott a felelősségek rendszere. Köszönöm az előadónak, hogy foglalkozott az általam felvetett dilemmákkal. Egy megjegyzésem lenne csupán már csak. A gördülő állományt nem lehet azonnal átalakítani a valamennyi fogyatékkal élő utas igényeihez. Ez egy hosszabb folyamat, tehát a cél jó, de ezt nem szabad irrealisztikusan közelre tenni ennek a megvalósítási igényét. Én támogatom a jelentést, és köszönjük, hogyha továbbra is figyelembe veszi a véleményünket. Köszönjük szépen, Prava úr! az árnyék előadókat szólítom. Mivel a jelen árnyék jelentéstevők nem tud itt lenni, én fogom elmondani a mi e, véleményünket. Jens várja a kompromisszumos módosítókat, és e, nagyon fontos számunkra az, hogyha nem koncentrálunk a, az utasokra, ebben a felvizsgálatban, akkor ezt nem lehet majd igazi utasjog rendeletnek nevezni. Ezt már elmondtuk a TRAN legutóbbi ülésén is. Úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevő egy visszafelemenő menő álláspontot foglalt el. Ezt meg kell haladnunk, erősíteni kell azt, amit a bizottság javasol. főként három pontban. Először is a, az egységes jegyek, még akkor is, hogyha különböző jegyek vannak, akkor is az egységes jegynek kell tekinteni a kártérítés. Ebben az esetben gondolni kell arra, hogy ez jó lehet a szektornak is. A más, harmadik pont a kivételek a rendelet hatája alól. Ez nem lehet a szabály. Köszönjük a jelentés, de tudjuk, hogy hogy gondolni kell arra is, hogy nem szabad kivételt adni olyan esetben, amikor már állami támogatást kapnak a vasúti társaságok. Egy standardizált EU panaszformulára van szükség, főként, hogyha egy utas saját tagállamán kívül utazik, nehezebben nyújt be panaszt, viszont egy EU nyomtatványjal ez könnyebb lehetne az utasoknak. A nyomtatványt, egy ilyenfajta nyomtatványt kellene használnia, nem pedig azt, amit a vasutásra akarnak ki. És ezt is egyformán érvényesnek kell kezelni. Köszönjük, és Jens várja a további munkát mindenkivel. Merci, Monsieur Mittelburg. Euh, donne la parole pour les... Köszönöm szépen, és most a zöld frakció nevében Kámer úr szó. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek a jó közös munkáért. A legtöbb területen hasonló állásponttal rendelkezünk. Persze egy-két dologban van ellentét, ez normális. Itt az utasok jogairól van szó, és az utasoknak kell prioritást kapni, nem pedig a vasúti társaságoknak. Mindegy, hogy milyen magas a panasz, vagy milyen magas a költség, hogyha a vasút pontos, pontos akkor nem kell fizetniük. De mostanában, és ezt már Németországban is látszik, úgy alakultak a dolgok, hogy inkább azt mondják, hogy nem, nincsen most már pótvonat. Ez azt jelenti, hogy egy késés miatt akár két napra is elhúzódott az, a késés, vagy a mellékvágányokat lezárják, nem építik ki, és látjuk, hogy milyen fajta problémák e, jönnek ebből. Óriási költségek és óriási késések. És a vasúti társaságnak most már hosszú távon kellene gondolkodniuk, és nem mindig csak máról holnapra. A Viszmajor persze nagyon fontos téma. Tudjuk, hogy mi volt a légiközlekedésben. Bizonyos e, légitárságok e, állandóan a késéseknél erre hivatkoztak, és kiderült, hogy 28 tagállamból az elmúlt 15 évben tehát 1,05 milliót kell kifizetniük a késések miatt. Ez semmi. Úgy gondolom, hogy egyfajta biztosítást hozhatnának létre a vasutásra, csak kismértében növelné az egyegyek árát, és ezzel meg lehetne oldani a problémát. Második eh, pont eh, a közös jegyek. Néhány vasútnál már ez létezik, az ÖBB-nél, a Deutsche Bahn-nál, az éjszakai vonatoknál van egy ilyenfajta kombináció, valaki lekésít egyiket, akkor a másikra is felszállhat május 1-ig ez így volt, most már nem így lesz. Miért? Azért, mert európai szinten van egy rendelkezés, amely kimondja, hogy ez csak akkor lehetséges, ha egyetlen egy jegy van. Nekem sem bajom az, hogyha három-négy jegy van, de ezt meg lehetne úgy oldani, hogyha az elszállási időt nem lépik át egy bizonyos időszakon belül, akkor lehet egy ilyen fajta jegyet alkalmazni. és ez így sokkal jobb lenne. A harmadik pont a biciklik szállítás, ez a kedvenc projektem, ezt tudják, már tíz éve ezzel foglalkozom. Ausztriában csodálatosan működik ez, az új vonatokkal mindegy lehet vinni a kerékpárokat, Németországban az ICE-n egy-két vonaton ez már lehetséges, máshol nem. Miért ennyire fontos ez? Megvizsgáltuk azt, hogy a Flixbus a Deutsche Bahn esetében 12%-a csökkent a, a a Deutsche Bahn csökkent az utolsó szám 12%-kal, a nem viszont nem, azért, mert ott lehetett magukkal vinni a kerékpárt. Tehát 85 ezer utast veszített a német vasút, mert nem adták meg ezt a lehetőséget. A saját hibájuk igazából ez. Miért, miért hagyják ezt miért elvesztik a legjobb utasaikat, köztük engem is, inkább megyek a busszal, mint így a vonattal. Voltak olyan is, akik panaszkodtak, akik a balti ö, tengerhez mentek, ö, és nem tudtak magukkal vinni a kerékpárt, vagy akár nem tudták Svédországba magukkal vinni. Tehát látni kellene azt, hogy a kerékpár turizmus az virágzik már 20 éve, tehát foglalkozni kell ezzel. Én nem értem a bizottságot, amikor azt mondja a javaslatában, hogy 24 órával hamarabb meg kell mondani egy fogyatékkal élőnek, hogy ezzel a vonattal fogok menni, hogy megvizsgálják azt, hogy tényleg el tudják-e vinni. Úgy gondolom, hogy a fogyatékossággal élőknek ugyanolyan jogokkal kell rendelkezni, mint a, mint a nem e, fogyatékosoknak. Belgiumban egy órával hamarabb kell bejelenteni azt, hogyha egy fogyatékossággal élő utazni akar a vonattal. Hogyha a belgek, a hollandok ezt képesek megtenni, akkor szerintem Európában is eh, ezt meg kell tudni tenni. Határokon átnyúlnak, is kell gondolkodniuk. Lehet, hogy egy fogyatékossággal élőnek kísérőre van szüksége, eh, magával kell tudnia venni, lehet, hogy a határon fizetnie kell. Úgy gondolom, hogy Európában ezt Európa, európai szinten kell szabályozni. Olvastam egy cikket, hogy a vasútnál a határokon átnyúló összekötetés nem lehetséges, mert nem mondj, mert nem ugyanolyan lehetőségek vannak, pénzt akarnak spórolni, csak a határig mennek el, aztán, hogyha gond van, akkor a határig mennek csak el, aztán nem tudom, mit kell tenni, utasoknak ki kell szállniuk. Tehát mindenképpen kellenek európai szabályok, legalább a következő állomásig meg kell oldani a problémákat. Utolsó pont, Úgy gondolom, hogy interneten kellene a panaszokat intézni. Úgy gondolom, hogy az utasoknak kell prioritást élvez, élvezniük. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Kramer. Köszönöm, Kramer úr. González Penyes asszony szó. Köszönöm, elnök úr. A frakciónk számára a vasúti utasok jogai és kötelezettségéről folytatott vita rendkívül fontos. A biztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi aspektusokat kell megvizsgálni. Úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ambiciózus ez a jelentés. Proaktív, stratégikus, stratégikus kell, hogy legyen ez a jelentés, és a jövőbeni változásokra is fel kell készülnünk. A frakciónk módosító indítványokat nyújtott be, például arra vonatkozóan, hogy a utazás során mindig maximális tájékoztatást kell biztosítani. Biztosítani kell, hogy a kerékpáros utasok is biztonságos helyen használhassák a vasutat. Mindig prioritást kell biztosítani a visszatérítésnek, amikor törölnek egy vasúti járatot interneten is ezt a lehetőséget biztosítani kell. Ösztönözni kívánjuk a vasút hatását, biztos, használatát, biztosítanunk kell, hogy a munkaidőnek és a tanulmányi időknek megfelelő a, legyen a menetrend, főleg a vidéki területeken. Azt kell garantálnunk, hogy ne legyen indokolatlan késés. Azt kell garantálnunk, hogy minden állomáson megfelelő személyzet álljon rendelkezésre. Az első és legfontosabb prioritás számunkra egy minőségi javítás, hogy a sérülékeny utasok hozzáférését javítani kell. 80 millió olyan ember él az Európai Unióban, aki valamilyen szempontból nehezebben tud hozzáférni a vasúthoz. Sok személy, sok millió személy számára a vasút az egyetlen közlekedési eszköz, lehetőség. Megoldást lehet találni, könnyű és olcsó, és egyszer csak a hozzáállást kell megváltoztatni. Sokszor elég a korlátozott mozgásképességű számokra egy rámpát rendelkezésre bocsátani az állomáson, és azt is biztosítani kell, hogy többféle csatornán az igényt le lehessen adni minimális képzése van csak szükség azért, hogy a fizikai és informatikai korlátokat el lehessen távolítani a szektor fejlődése előtt. A 48 órás előrezetes jelentés az túlzás szerintünk. Vannak olyan példák, ahol egy órás előzetes jelentés is elég, és sőt, akár előzetes jelentés nélkül is biztosítani tudják a korlátozott mozgásképességűek számára a vasútnak a használatát. A technikai nehézségek minimálisak e tekintetben, minden erőfeszítést meg kell, hogy tegyünk azért, hogy mindegyik mm, ilyen utascsoportot támogatni tudjuk, és a, számítunk a frakciók támogatására is. Így lezártuk az árnyék előadók meghallgatását, és most a képviselők szólhatnak hozzá. Kérem, hogy maximum két percben korlátozzák a felszólalásukat. Rövidaló asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy már az előző eszmesere során jeleztem, az állampolgárok ebben a témában nagyon várják az Európai Parlament döntését. Több tagállamban ez a verseny megnyitását is jelenti. Az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogy nem csak a piac liberalizálását támogatjuk, hanem támogatjuk az utasok jogait is. A bízom abban, hogy sikerül a bizottsági szöveget megerősítenünk, és sikerül javítanunk az utasok jogait. Több képviselő a regionális és a egyéb városok kívüli vasutakra koncentrálták a módosító indítványokat. Szerintem nagyon fontos a regionális szolgáltatás. Hogy lehetne azt igazolni, hogy a konkurencia előtt, a verseny előtt megnyitjuk a piacokat, de ugyanakkor a utasjogoknál pedig bizonyos területeket nem veszünk figyelembe. Tehát a közszolgáltatás az mindenki számára rendelkezésre kell, hogy álljon. Mise Kámer említette a Viszmajor esetét. Vannak specifikus esetek, ez más közlekedési módnál is előfordulhat. A, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a viszmajort a lehető legkorlátozottabban definiáljuk. Az előadók és az árnyék előadók gondolom, hogy biztosítani fogják azt is, hogy legyen az átszállási jog szabályozása is szerepeljen. Több szolgáltató kell, hogy együtt dolgozzon több esetben, de hogyha az egyik szakaszon késés van, ez nem csökkentheti az utasok jogát, csak azért, mert a szolgáltatóváltás is bekövetkezik ugyanott. Köszönöm. Szeretnék összetett mondani az előadónak, hogy hangsúlyozta azt, hogy itt ez a téma ez nagyon látható, igaza van, és elhangzott már, hogyha nem védjük a hatékonyan a módosítóinkkal és a végső eredménnyel az utasok jogait, akkor nem, nehezen fogjuk tudni megmagyarázni, hogy mit is tettünk. El kell, hogy mondjam, hogy a szakbizottságban kiváló szakemberek ülnek, de néha erről a szakbizottságról az a vélemény, hogy nem igazán támogatja a bizottság a fogyasztói jogokat, és egy kicsit konzervatív ilyen témákban. Ezért szeretnék mindenkit arra kérni, hogy legyen progresszív ennek a témának a tárgyalása során. Kiváló együttműködés, kiváló az együttműködés a frakciókkal, 160 módosítót nyújtottunk be mi a szocialista frakció részéről, és több más frakcióba tartozó képviselő is aláírta a mi módosítóinkat. A titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, nagyon nehéz munkát végez, ugye itt át íratról van szó, felülvizsgálatról van szó. Lenne néhány konkrét megjegyzésem is. Szeretném üdvözölni azt, ami a kivételekkel kapcsolatban, a mentességekkel kapcsolatban elhangzott tagállamok sokszor ezekkel visszaélnek, ezt a bizottság is fölmérte, ezért nagyon fontos, hogy általánosságban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és változtassuk meg e tekintetben a rendeletet. A, nagyon fontos a fogyatékossággal élőknek a képviselete is, sokszor teljesen normális módon tudjuk, lehet kezelni ezeket a kérdéseket, főleg a nagy állomásokon, de sokszor a kisebb állomásokon eh, egyszerűen elég, hogyha megjelennek az ilyen személyek, és azonnal meg tudják kapni a segítséget. Azt is szeretném elmondani, hogy a rendeletben a célokat is meg kell erősíteni, hiszen itt arra van szó, hogy eh, növelni kell a bizalmat az utasokban, és eh, ösztönöznünk kell a vasúti közlekedést, és a szakbizottságban ezzel mindenki egyetért. Aztán, amikor lemaradnak a csatlakozásról az utasok, természetesen fontos a kompenzáció, de azt is biztosítani kell, hogy az célhoz ugyanúgy el tudjanak jutni, és ez ne önkéntes megközelítés alapján működjön. Nagyon sok vasút nagyon jó önkéntes rendszert alkalmaz, de hogyha valami nem működik, akkor szeretnék Krisztin 355-ös módosítójára utalni, ami pont ezzel a témával foglalkozik. Egyetértek azzal, amit Krisztin el is mondott most. A vízmajor témájában az ECR véleményét megértem, de szeretném azt kérni, hogy azért gondolják ezt végig. Más területeken a vízmajor nagyon sok vitához vezet a vízmajor kérdése hogyha strike van például, hogy az Európai Bírósága múlt héten egy Viszmajorral kapcsolatos és egy légi, sztrá, légiutasokkal kapcsolatos sztrájkra vonatkozó döntést hozott. Tehát akár legális, akár illegális ez a probléma, akkor is a menedzsmentnek foglalkoznia kell és kezelnie kell a problémát. A legutolsó dolog, amit szeretnénk, hogy a következő tíz évben a bíróság elé kerüljön emiatt a téma miatt. Gondolják újra végig a Viszmajor kérdését. Szerintem ez nagyon fontos, és a bizottság hatástanulmánya pontosan bemutatta azt, hogy milyen hatásokkal jár ez a szabályozás. Általánosságban a modernizáció a cél, amit a zöldek és mások mondtak a kerékpárszállítása kapcsolatban, nagyon fontos kérdés. A mellékleteket frissíteni kell. Részletekben lehet, hogy nincs egyetértés, de például a wifi-vel kapcsolatos tájékozás a vonaton, hogyha van is ilyen lehetőség, akkor is mindenképpen ezt be kell venni az új függelékbe, modernizálni, frissíteni kell a mellékleteket. A legfontosabb téma a végrehajtás. Nagyon sok olyan módosító van, ami a 28, 29, 32, 33 és 35-ös cikkhez nyújtottak be, mert a gyakorlatban az a probléma, hogy amikor az emberek érvényesíteni akarják a jogukat, egyszerűen nincs rájuk, nincs rá lehetőségük. Vannak olyan tagállamok és tagállami hatóságok, amelyek jól kezelik ezt a kérdést, de nagyon sok tagállamban ez nehezkesen működik összességében azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos ez a téma, figyeljünk oda. Einz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit rövidebben fogok beszélni, mert csak minden már elhangzott. Szeretném elmondani azt, hogy a rendelet uh, új formája nagyon fontos, hiszen nagyon sok régi megközelítés van, amelyet át kell dolgozni. Igazából mindenki volt már utas, és tudja, hogy vannak hiányosságok, és látom azt, hogy itt főként az utasokra koncentrálnak, és tényleg javulás fog bekövetkezni a jogaikban. Szeretnék beszélni a Viszmajorról. Nem lehet az, hogy az utasok viselik itt a kockázatot, nem pedig a szolgáltatók. Michel Kramer is beszélt erről. Úgy gondolom, hogy az utasok jogait itt erősíteni kell, ugyanis nagyon sok a bizonytalanság, homályosság itt. Az fogyatékossággal élő utasok jogai. Úgy gondolom, hogy a mobilitás mindenkit megillet az Európai Unióban, és ezek az előzetes időket, a bejelentési időket a lehető legrövidebb ben kell meghatározni. Nem lehet az, hogy nagy állomásokon 24 órával hamarabb kelljen ezt bejelenteni. Úgy gondolom, hogy azt is el kell érni, hogy egy kísérő is mehessen. Nagyon fontos a jól képzett személyzet is ebben az esetben. Úgy gondolom, hogy sokkal vonzóbbá és utasbarátabbá kell tenni a vasúti közlekedést. Merci, madame. Köszönöm. Lukacsászka asszony a szó. Panie Przewodniczący, dzisiaj mówimy o... Köszönöm szépen, elnök úr. A vasúti utasok jogairól beszélünk. Szeretnénk ezt a fajta szállítást ösztönözni. Szeretnénk az utasokat ösztönözni arra, hogy um, inkább a vasutat válasszák a közúttal szemben. Arról is beszélünk, hogy ezáltal a, csökkentene a kibocsát is. Ne, úgy gondolom, hogy a vasúti utasok számára hozzuk létre ezt a rendeletet, és sikerült egy olyan fajta jogokat létrehozni a légutasok számára, hogy Um, kártérítést kérhessenek. Úgy gondolom, hogy ennek lehetővé kell tenni a vasúti közlekedés számára és Úgy gondolom, hogy le kell vonni a cselekedetek következményét, azon kell lenni, hogy um, az utasok elégedettek legyenek. Úgy gondolom, hogy közös európai platformot kell létrehoznunk ahol minden utas megtalálja a szükséges információt, online is be kell tudni szerezni a jegyeket, a fogyatékossággal élők ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint mindenki. Nem lehet az, hogy 24 órával vagy 48 órával hamarabb be kell jelentsük azt, be kell jelenteniük azt, hogy utazni szeretnének. Úgy gondolom, hogy sok kollégához hasonlóan én is úgy vélem, hogy módosítókra van szükség. Fontos ezt hiszen a vasúta az utasakért van, utasok nélkül üresek a vonatok, nincs értelme ennek. Úgy gondolom, hogy ezt még javítanunk kell. Vannak olyan kollégák, akik inkább a vasúti társadalmakat támogatnak, és lehet, hogy ezzel még megváltoztatják a hozzáállósokat annak érdekében, hogy egy fordalmat érjünk el, annak érdekében, hogy a vasútra helyeződjénék át a közlekedés. Demonti asszony a szó. Köszönöm elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a elkészített dokumentumért. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nehéz a az utasok jogainak a védelme és érvényesítése. Hát egyébként nem is beszélnénk erről ma. A, pontosan a hatékonyság, az eredményesség miatt nagyon fontos ez a mostani munka. Több módosító indítványt írtam alá. Az egyik a szemlegességre, a neutralitásra vonatkozik, a kínálat összehasonlíthatóságára, azért, hogy valós legyen a verseny. A verseny nem csak az árban kell, hogy megmutatkozzon, hanem a szolgáltatás minőségében is. Egy a külön jegy értékesítésre vonatkozóan is benyújtottam egy módosító indítványt. Én úgy gondolom, hogy az információ, a tájékoztatásért nem a vasútársaság felel, hanem az értékesítő. Amennyiben közvetítés van, akkor a közvetítőnek megfelelő tájékoztatást kell nyújtania és ezért felelős is kell, hogy legyen. Egyébként, ha végig gondoljuk, ez a platformok esetén így is működik. Sok kolléga említette a fogyatékossággal élőket. Ez egy nagyon fontos téma, amikor az utasok jogairól beszélünk. Általánosságban a legsérülékenyebb kategória esetén reális kell, hogy legyen a megfogalmazásunk, ugyanakkor egyetemen kell, hogy fogalmazunk, és fenn kell, hogy álljon a szándék, hogy megoldjuk a problémákat. A hozzáférés a természetesen még nem megoldott, az akadálymentesítés, fizikai akadálymentesítés, akinek naponta kell munkába, mennie, van, aki csak alkalmilag használja a vasutat, de itt a turizmust is hozzátenném ehhez a témához, mert jelenleg az turistáknak csak 4%-a használja a helyi vasúti járatokat. A személyes adatvédelme szabályait nem sérthetjük meg, ugyanakkor pontosan meg kell oldani ezeket a problémákat a városi központokban és a regionális területeken is. A akadálymentesítés nem csak fizikai tekintetben kell megoldani, hanem a tájékoztatás, az alternatív csatlakozási lehetőségek tekintetében is. A kollégák beszéltek az utazás mindenkinek a számára, a mobilitás mindenkinek a számára, ezek fontos elvek, és ugyanakkor sajnos nem minden esetben, nem minden utas esetében érvényesül. A mobilitást biztosítani kell annak is, akinek ideiglenesen vagy állandó jelleggel mobilitási problémái vannak, és figyelembe kell azt is vennünk, hogy öregszik a társadalmunk, úgyhogy egyre fontosabbá fog válni, hogy a, között, hogy a közlekedési eszközöket mindenki tudja használni. Ja, vielen Dank auch von mir ein herzliches Dankeschön Köszönöm szépen. Én is ezt a jó jelentést a Tiberecki kollégától. Minden héten én is másfél ezer kilométert utazom vonattal Strasbourg és Brüsszel miatt, és hát bőven van vasútas tapasztalatom utasként, és a vasúti utasjogokkal kapcsolatban is. Öt megjegyzésem lenne, ami a menetjegy eladást kereteit illeti, aki eladja a menetjegyet, az a foglalást és a csatlakozásokat is képes legyen közölni, és legyen ugyan ő az, aki problémák esetén megkereshető. A valós idejű információkat az utazás során ma már nem lehetetlen garantálni, a technológia ehhez megvan, csak biztosítani kell. Az átszálló jegyek sem okoznának gondot, hogyha a szereplők egymással meg tudnának egyezni. Nem tudom egy választónak megmagyarázni, hogy Weimarból nem lehet Párizsba egy darab jegyet venni, mert a német és a francia vasúti társágok nem tudnak egymással megegyezni. Hát ez botrányos. Ami a vasúti szállítását a kerékpároknak illeti, ez a fenntartható turizmus szempontjából és a bejárók, bejáró dolgozók szempontjából is egy nagyon fontos alapszolgáltatás. Ezért én korlátoznám az elutasítási okokat, és minden új vonaton alaphelyzetből garantálnám a kerékpárszállítást. Végül pedig ami a korlátozott mozgásképességűek jogait illeti. Tudom, hogy a holland modell, vagyis hogy egy órával az utazás előtt elég bejelenteni, és segítséget kap az utas, ez nem mindenhol valósítható meg. De a nagyobb pályaudvarokon ezt garantálni kellene, és ezt a derogációt le kell csökkenteni, és napi statisztikai adatok alapján kell az állomásokat, a nagyobb állomásokat felszerelni, vagy kistafírungolni a megfelelő eszköz és személyi állományra. Köszönöm szépen, amit elmondtak. Vizövigyi úrnak adok szót most az Európai Bizottság részéről, aki most elmondja nekünk a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen. A bizottság üdvözli az Európai Parlament szakbizottságának javaslatait, az utasjogok vonatkozásában különösen. A 637 módosítók közül a többség ezeknek a módosítóknak az utasjogokra irányul, és javítaná a jogbiztonságot, és egyensúlyt teremtene a realisztikusan megvalósítható és az az emberileg elvárható között. Ugyanakkor egyes módosítók szerintünk az eredeti revíziós javaslat céljaitól eltérőek, és ezt az egyensúlyt sem szolgálják. Túlzott administratív terheket rónálnak egyes szereplőkre, és még az utasokra is. Tehát ezt, ezeket nem támogatjuk. A bizottság szeretné felvázolni a fő trendeket, amelyek közösek az önök és a mi javaslatainkban, tehát a kivételek megszüntetése a belföldi vasúthálózatokon belül, a jobb tájékoztatás az utasoknak, a force majeure szűkebb definíciója, és a fogyatékkal élők jogainak jobb érvényesítése. Tehát egy kolléga Búszlev mit tud ön erre reagálni? Köszönöm, elnök úr! Köszönöm mindenkinek ezeket a konstruktív felvetéseket. Minden egyes alkalommal, amikor erről beszélünk, egyre optimistábbá tesz a végeredmény tekintetében, mert úgy érzem, hogy a különböző álláspontok egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ez bizalom gerjesztő. De mondta asszony a hozzáférhetőséggel kapcsolatban mondott valamit. Igen, azt szeretnénk, hogy a vasút a lehető legtöbb ember számára legyen elérhető és nem csak elérhető, hanem vonzó is, tehát az ár, a többletszolgáltatások, az idő megtakarítás, kényelem tekintetében. Tehát azt szeretnénk, hogyha az európai polgárok és a vasutak egymást újra felfedeznék. Egy egységes, nyílt vasúti térség megvalósítása a cél, amelyet semmilyen nemzeti határ nem korlátoz. Egységes európai vasúti térség. Ennek sok lebontása, kategóriája, értelmezése lehet, de helyi, regionális szinten legnehezebb talán a megvalósítása. Nozeria, Baramba, Kramer, urak és a többi árnyék előadók elmondták, és hálás vagyok azért, hogy ezzel egyetértenek. Szerintem a következő kérdésekre kell a közeljövőben egymással folytató vitaink során koncentrálnunk. A szöveg terjedelme, hatája, mire vonatkozzon. Második, utazási információk köre, ö, kerékpárok szállíthatósága és kivételei, egységes menetjegy kiadási rendszer, a fogyatékkal élők jogai, a utasjogok késés, járat kimaradás esetén kompenzáció, force majeure, és nem force majeure helyzetek esetén. A force majeure, mint koncepció teljes vagy részleges elutasítása most a tét. Azt talán kevesen akarják, hogy ne létezzen a fogalom, de azt sokan akarják, hogy, hogy lássuk, hogy például a strike vagy a földengés között mi a különbség? Mennyiben force majeure az egyik és a másik? Ami pedig a regionális szolgáltatások biztosítását illeti, a legfontosabb célom az, hogy a vasutat árban vonzóbbá tegyen, és hogy legyenek akár a vasúton is olcsó szolgáltatók. Múlt szombaton este 7 órakor egy, egy vonat késett, és 180 ember késett le ezért egy repülőt. Ilyennek nem szabadna előfordulnia a mai világban. Köszönöm szépen, tehát mindezt, amit elmondtak, és most akkor nekiállok a további kompromisszumok megírásának és a szavazólista összeállításának. Köszönöm szépen. Merci, monsieur rapporteur. Donc, euh, ceci clôt notre débat sur cette... Köszönöm szépen az előadónak, ezzel lezárjuk ezt a fontos vitát a szakbizottságban. Június 21-én szavazunk. A következő napi rendi pontunk az zárt körű, zárt ajtók mögött folytatjuk a következő téma megvitatását, úgyhogy köszönöm szépen azoknak, akik részt vettek mostanáig az ülésen, de nem vehetnek részt most már a zárt ülésen. A bizottság meghallgatása zárt ülésen, ez a következő pont, úgyhogy kérem, hogy aki nem jogosult arra, hogy itt legyen, hagyja el a termet. Köszönöm.